ügyi európai tanácsnak. Kérem, hogy mindenki jöjjön föl a pódiumra, foglalja el a helyét, és aki pedig elhagyja a termet, kérem szépen, hogy minél csendesebben tegye meg azt. See to the second panel. With no recess. Tehát akkor most nem tartunk szünetet, hanem rögtön folytatjuk a munkát a meghallgatással, mégpedig az Európai Unió visszafogadási politikájáról és annak emberi jogi kihatásairól. Kérem szépen, hogy mindenki figyeljen ide, szeretném bemutatni a panel résztvevőit. Tehát az Emberi Jogi Albizottság és a külügyi szakbizottság közös ülését tartjuk most meg a Logbirel asszonya által vezetett DROA és a LIBE szakbizottság. A visszafogadási politika az Európai Unió menekültügyi és bevándorlási politikának nagyon fontos része. Szeretnénk ezt a politikát megerősíteni. És ezzel kapcsolatban nem felejthetjük el azt sem, hogy az Európai Uniós szinten csak akkor tudunk elérni ebben a politikában fejlődést, hogyha kiegyensúlyozott, átfogó harmonikus politikákat teremtünk. Az Európai Unió visszafogadási politika az európai külkapcsolatok és külpolitikai nagyon fontos részét is képezi, az Európai Unió harmadik országokkal folytatott együttműködésének, ezen belül a migráció és a menekültügy kérdésének fontos része, Amióta a Lisszaboni szerződés életbe lépett, azóta bizony nagyon nagy mértékben bevonja, be, bevonja az Európai Parlamentet is ebbe a kérdésbe a, a jog betűje, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218-as cikke szerint az Európai Parlamentnek is igen nagy befolyása van a migrációs politikája. 2010-ben amikor az első visszafogadási megállapodást kitárgyalták, akkor egy mellékletként egy bizottsági nyilatkozat született, amely szerint az Európai Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell a visszafogadási megállapodások következtetéseiről. Ebben kapcsolatban a bizottság, a LIBE szakbizottság találkozón is rendszeresen részt fog venni, és az Európai Parlament ebbeli kompetenciájának megerősítése céljából, és annak céljából, hogy az együttműködés valóban a gyakorlatban is megvalósuljon, minél nagyobb hangsúlyt kap az Európai Parlament be bevonása, hiszen az Európai Parlament biztosíthatja a megfelelő ellenőrzést. És ennek remélhetőleg majd a visszafogadó, visszafogadási politika, illetve a visszafogadási megállapodások tartalmára és minőségére is pozitív kihatása lesz. Ez lesz a következő óra témája azt fogjuk megvizsgálni, hogy hogy tudunk minél hatékonyabban hozzájárulni annak biztosításához, hogy az Európai Parlament hozzáadott értékkel tudjon hozzájárulni az Európai Unió visszafogadási politikájához, amely tulajdonképpen a stokholmi program az elkövetkezendő öt évre vonatkozó stokholmi programnak is szerves részét képezi. Akkor most először is Jean-Pierre Casserino úrnak adom meg a szót, aki a visszatérítési, bevándorlási és fejlesztési platform igazgatója Firenzei Európai Egyetemen. Tessék, uram, önél szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Aguilar úr. Franciául fogok beszélni. Először is, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy én beszélhetek önökhöz. Köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek, hogy meghívtak engem. Nagyon röviden fogunk szólni, és az európai visszafogadási rendszerről fogok beszélni, ami az emberi jogok tiszteletben tartását illeti úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon sok megállapodás jött létre az Európai Unió tagállamai által, majd a későbbiekben az Európai Unió által. Nem szabad elfeledkezni azokról a tényezőkről, amelyek konszolidálták ezt a kiteljesedő rendszert, nagyon sok különböző megközelítések vannak, ugyanakkor koncentrálni szeretnék a következményekre, amelyek az emberi jogok tiszteletbe tartásával jártak. Ahogy Aguilar mondta, az Amsterdami szerződés hatályba lépése után van egy visszafogadási eh, megállapodás megosztott felelősséggel az Európai Unió és a tagállamok között, ami a visszafogadást illeti az, hogy a felelősség megosztott a tag, az Európai Uniós a tagállamok között, ez önmagában nem okoz problémát, amennyiben a tisztességes együttműködés elve alapján történik, az Európai Uniós Szerződés négyes cikke alapján, amelyiknek, amelyik kiírja, hogy tiszteletben kell tartani mindazokat a folyamatokat, amelyek az Európai Unió céljaitnak az elérését segítik elő. Ezen belül az emberi méltóság tiszteletben tartása, az emberi jogok tiszteletben tartása, és az Európai Unió 2 és 6-os cikkével foglalkozik. Nos, egy bizonyos konvergencia van az Európai Unió eh, céljai és az tagállamok céljai között. Ami az ellenőrzési mechanizmusokat illetői, azt szeretném kemelni, hogy az emberi jogok tiszteletben tartását és annak az alkalmazása az a tagállamoknak a felelőssége bilaterális szerződések között azokkal a harmadik országokkal, amelyeket közvetlenül érint egy ilyen ö, visszafogadási megállapodás. Természetesen gondolhatunk arra, hogy a visszafogadási vegyes bizottság egy olyan intézmény, egy olyan intézmény, amelyik működik. A feladatuk elsősorban arról szól, hogy technikai kérdéseket tisztázanak a szerződés végrehajtása során. Egy kiegészítő mechanizmussal rendelkezik, amelyik az adott feltételek, az adott körülményeket veszi figyelembe az adott országban. Arról van szó tehát, hogy tájékoztatást kapnak arról, hogy az eh, visszafogadott személyek milyen körülmények között fogadják vissza. Ez a majonizmus nagyon fontos. Az Európai Unió ugyanis olyan visszafogadási megállapodásokat írt alá olyan országokkal, amelyek nem írtak alá a Genfi egyezménnyel. Nevezetesen Pakisztánra gondolok ebben az esetben, a, és emiatt nyomon kell követni, milyen, el, milyen bánásmóddal fogadják a visszafogadott személyek ezekben az országokban. Az Európa Unió szerződéseket, megállapodásokat kötött olyan országokkal is, amelyek eh, aláírták ezt a megállapodást, és nincs, viszont nincs egy megfelelő mm, visszafogadási intézmények, nevezetesen Ukrajnáról van szó. Ebben az esetben például rámutat rámutattunk arra, hogy milyen veszélyesek azok a visszafogadási eljárások, amelyek léteznek, eh, léteznek eh, az adott országban. És vannak olyan országok, amelyekben nem biztonságos a visszatoloncolás. Szerbia például egy ilyen ország aztán vannak olyan országok, ahol etnikai problémák vannak, például Koszovóban, aztán vannak olyan országok, amelyek nem eh, visszatoloncolták a menekülteket más országokra, ahonnan a menekültek eredetileg származtak. Például vannak olyan országok, ahol börtönnel sújtják az illegális határátkelést. Vannak ilyen országok, és ilyen esetben az Európai Unió tárgyal ezekkel az országokkal. Tehát nagyon sok probléma van, nagyon eltérő problémák vannak, és egy olyan mechanizmus szükséges eh, létrehozni, amelyik megfelelően rugalmas, megfelelően működik az eltérő körülmények között annál is inkább, hogy az Európai Unió emberi jogi kártája, amióta életbe lépett a Lisszaboni szerződés, ugyanolyan jelentőséggel bír, mint a szerződések maguk. Az Európai Unió alapszerződés alapján a hetes cikk szerint mindenképpen Eh, az Európai Unió köteles felügyelni azokat a folyamatokat, amelyek a célokat érintik. Nos, ez a rendszer, amelyikről beszélek, az eh, lehetővé teszi azt, hogy egy európai megállapodásra mutasson, az Európa Uniós megállapodásra mutassonra, amikor történik, ez, megtörténik ezeknek a megállapodásoknak a megsértése. És azokban az esetekben, amikor harmadik országokkal létrehoz ilyen megállapodásokat. Nos, ezeket a kritériumokat 2002 kettőben megállapítottok, ugyanakkor azt kell mondani, hogy ez egy nagyon konkrét pillanatban, történelmi pillanatban történt az Európai Unió létrehozásának. És most mondjuk úgy, hogy a, az, alap, az Európai Unió alapvető emberi jogi kártája után szükség van arra, hogy ezeket a kritériumokat újra defináljuk Beszéltem az előbb, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen a konvergencia a kritériumok között, az Európai Unió és a tagállamok között. Mint ahogy önök tudják nagyon jól, ez régóta téma. A bizottságban bilaterális együttműködési keretbe foglaltak ezeket a kérdéseket. A bilaterális együttműködés a visszafogadási politikáknál kölcsönös kötelezettségben merül ki. Nagyon sok országban politikai, diplomáciai nyomásnak engedve írtak alá ezeket a megállapodásokat, és ezáltal az együttműködés nem optimális a visszafogadási politikáknál, és emiatt ez tönkreteheti más területeken az együttműködés, például a terrorizmus elleni eh, harcban, a határok, ellenőrzé, eh, határok ellenőrzésénél, illetve az energiaellátási biztonságnál. Amikor egy bilaterális, kiszélesített együttműködési keretről beszélek, a visszafogadás egy olyan keretben történik, amikor a külkereskedelem, a külkapcsolatok, azok egy, egész, e, egy egészet alkotnak, egy egységes egészet alkotnak. Nagyon fontos, hogy ezeket mindig a tagállamok mérjék fel és értékeljék. Tehát hát, és a tagállamok e, a visszafogadási politikát mindig mellékesnek tekintik más politikákkal szemben. Az Európai Unió az Amsterdami szerződés óta kidolgozott egy politikát, ezzel kapcsolatosan tudjuk, hogy nagyon sok együttműködési megállapodás van, amelyik feltételekhez kötött, és ezek a feltételek feltételek, ezek az Európai Unió szintjén mindenhol ott vannak. Szóval nagyon erős kapcsolatok vannak, a belső ügyek főigazgatóság ezzel foglalkozik. Az európai szolgálatok, amelyek a külkapcsolatokkal foglalkoznak, ők szeretnének egy erősebb megnyilvánul, erősebben megnyilvánulni ezeken a területeken, és az európai külső akció igazgatossága ezzel szeretett. Tehát a logika, a hatékonyság, a gyorsaság, a rugalmasság, amely mindenképp éppen nem túl kompatibilis az emberi jogi eh, kérdésekkel, és ezért egy nagyon nagy veszély van harmadik országokban, mégpedig az, hogy megerősíti az önkényt, eh, és hogy ezeket a nehézségeket legyűrik más eh, prioritások miatt. Nagyon fontos, hogy a nemzetközi normákat, szabályokat mindig tiszteletbe tartsuk, ami a menekülteket, a menekültek menek külti státusz kérelmet illeti. Nem tudom, hogy a külső cselekvési európai ügynökség az mennyivel tud, hogyan tudja ezt a kérdést szabályozni. Azt tudom, hogy a visszafogadási ügyeknél akár európai vagy bilaterális szinten egyre nagyobb figyelmet eh, vannak magukra különböző nemzetközi eh, szervezetek részéről. Ez például szemmel látható az észak-afrikai országokban, főleg az arab tavasz óta, ott nagyon sok nehézségekkel néznek szemben egészségügy, szabad mozgás területén. A harmadik országoknak ezek a ezek nagyon nehezen tudják kezelni ezeket a, lehet, ezeket a helyzeteket. A visszafogadási politikának az a célja, hogy hatékonyan működjön. Annyit szeretnénk mondani ezzel kapcsolatban, hogy jelenleg van egy kritérium, amelyik előtt az Európai Unió szemben áll, mégpedig a hozzáadott érték, amiatt az amsterdami szerződés életben lépett, ez a helyzet. És nem szeretnék túl, hogy mondjam, túl idealistának tűnni, de úgy vélem, hogy a legszolidabb és leghihetőbb hozzáadott érték, amivel amit hoz az EU-Európa Unió a külkapcsolatai révén a harmadik országokkal, a visszagadási politikán keresztül, az az alapvető emberi jogok tiszteletbe tartásának az ellenőrzésével játsza. Egyértelmű, hogy az Európai Parlament szerepe ebben a témában eh, nagyon fontos lesz, és a külső cselekedeti eh, európai szolgálatnak a szerepe is jelentősebb lesz. Nagyon szépen köszönöm az önök figyelmét. Casarino, a de Institut Universitaire Européen à Florence. Most, tehát köszönjük szépen a hozzászólását a Firenze Egyetem részéről, most pedig Marina Schramm asszony következik a Nemzetközi Bevándorlási Szervezettől. Eh, Mária Schramm asszony a szó. Köszönöm szépen! először is, és a nemzetközi szervezet nevében szeretném megköszönni, hogy meghívtak bennünket, hogy részt vegyünk ebben a vitában. Az én szervezetem nem foglalkozik a kényszer visszafordítással és visszaküldéssel, sem a visszafogadás kérdéseivel, hanem harmadik országokat támogatunk, amelyek visszafogadási egyezményt kötöttek az Európai Unióval, és őket a kapacitás képítésében segítjük emberi jogi területen, Továbbá a visszafogadott egyének sorsát követjük nyomon visszafogadást követően. Néhány általános észrevételt szeretnék tenni a visszafogadással és az emberi jogokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy már úr is említette ezt, a visszafogadás mint olyan egy eljárási kérdés, amivel e, egy e, visszafordítási, e, kiutasítási döntést hajtanak végre. Tehát ez így nem sok kapcsolatban van az emberi jogokkal a visszafogadási egyezmény aláírásának figyelembe kell vennie ugyanakkor azt az országnak a helyzetét, ahová valaki vissza fogadásra kerül. És vannak olyan, ez az, ami adott esetben gondot okozhat. Ugyanakkor a visszafogadási eljárások gyorsítják a kiutasítási eljárásokat, és az is nagyon fontos, hogy a az eljárás sokkal egyszerűbb, viszont nem szabad, hogy ez ugyanakkor az egyéneket megakadályozza abban, hogy jogaikat érvényesítsék a visszafogadást megelőzően. Ez még fontosabb olyan esetekben, amikor azt tapasztaljuk, hogy egyes harmadik országokat úgy lehet tekinteni, hogy a visszafogadott személy körülményei nem teljes mértékben kerültek értékelésre, és adott esetben a visszafogadás követően már nem lesznek lehetőségei jogait érvényesíteni. Most pedig rátérnék a nyomonkövetésre. Két lehetséges terület van. Az egyik magának az eljárásnak a figyelemen kívsérése, hogy mennyire hatékony, mennyire ö, működik. Ezt a visszafogadási bizottságok tudják csinálni, a másik pedig az egyénekkel való bánásmód, azok miután visszafogadásra kerültek. Mi történik a visszafogadást követően? Itt fogal, főként azzal kell foglalkozni, hogy mi történik utána, és itt több dolgot kell megvizsgálni. Először is mi történik közvetlenül a visszafogadást követően, ezeket az egyéneket hogyan fogadják, amikor visszatérnek hazájukba, vagy a tranzitor, az adott tranzitországba. De hosszú távon is figyelni kell azt, hogy mennyire tartós az illetőnek a visszatérése, hogyan sikerül integrálódnia, vagy visszaintegrálódnia integrálódnia a társadalomba. Két típusú ö, embercsoport van, akiket figyelni kell. Először is, amikor saját állampolgárokról van szó, ez egyes megállapodások szempontjából fontosabb, mint például Grúzia, Pakisztán vagy Sri Lanka esetében. Itt látni kell azt, hogy vissza téréskor a, az embereknek korlátozottak a jogaik, például tulajdonjoguk, okmányokhoz való jogok, szülői jogaik sok esetben csorbulnak, mert elvesztek a, például az irataik azt is fontos megnézni, hogy hosszú távon mennyire lehet tartós az ő visszatérésük. Lesz esélye a személynek arra, hogy életét újra felépítse a visszafogadást követően. E tekintetben fontos az együttműködés a helyi hatóságokkal, és biztosítani kell azt is, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak a visszafogadottak érdekében. A másik csoport az pedig a harmadik országok állampolgárai. Itt még fontosabb a az odafigyelés, például amikor a tranzitországokra gondolunk, mint amilyen Ukrajna vagy Moldova. Fontos ugye itten a menedék biztosítása, kollégám már erről, az EKREK kollégám már nyilván erről fog beszélni. Az egyik fő kérdés a visszafogadás esetében megint csak annak a vizsgálata, hogy tartós, fenntartható helyzetet tud-e a személy kialakítani csak akkor lehet harmadik országba visszafordítani valakit, hogyha saját hazájába nem visszafordítható, tehát a tranzitország. Kérdés, hogy a tranzitországban fenntartható integrálódása van-e lehetősége, van-e lehetősége önkéntes visszatérésre, vannak -e olyan eljárások, amik ideiglenes lakhatást, letelepedést biztosítanak számára? a visszafogadás közvetlen kö, ö, ö, időszakát is érdemes megvizsgálni, amikor saját állampolgárokról van szó, mi történik és mi fog történni később. Vannak országok, amelyek saját állampolgáraikat visszafogadják, de ö, bizonyos időre ö, fogva tartják annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy valóban oda tartoznak-e, és ö, elég sok aggodalmat vet fel, és emberjogi kérdés vetődik fel, ami nyomonkövetést igényel. A közelmúltban a bizottsággal együtt azon dolgoztunk, hogy kialakítsunk egy kísérleti projektet, ami vagy ez év végén, vagy a következő évben fog elkezdődni. Ez egy három éves kísérleti projekt, elsősorban Pakisztánra és Ukrajnára koncentrálódik. Két olyan ország, ami már említésre került, és különös odafigyelést igényelnek. Ebben a projektben a az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, a UNHCR-ral dolgozunk együtt, és a civil társadalommal, és próbáljuk megvizsgálni azt, hogy mi történik a visszatérést követően az egyénekkel. Az elképzelés az, hogy megvizsgáljuk a harmadik áll, országbeli állampolgároknak és a saját állampolgároknak a helyzetét is, és három évig a visszatérést követően nyomon követjük a helyzeteket, mi történik fogvatartást követően és visszafogadást követően. Ennek alapján megpróbálunk tájékoztatást adni a, természetesen az érintett kormányoknak, mivel a velük való partneri kapcsolat nagyon fontos, de minden egyéb érintett vagy érdeklődő félnek is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you, Madam Schramm. Köszönöm szépen, Schramm asszony. Akkor most a harmadik panel résztvevőt, Ellen Szupios David asszonyt kérem szépen, hogy tartsa meg a beszédet. Ő az Európai Menekültügyi Tanács visszafogadási felelőse, és különösen a kísérlet nélküli gyermekekkel foglalkozik. Köszönöm szépen, én az EKRE képviselétében vagyok itt. Több mint 70 menekülteket segítő szervezetet foglal magába az EKRE Európán keresztül. Nagyon örülök neki, hogy kifejezhetjük a visszafogadási megállapodásokról szóló véleményünket. A mi véleményünk a visszafogadásról az, hogy mi nem vitatjuk az államoknak azon szuverén jogát, hogy saját maguk ellenőrizzék, hogy ki lép be a területükre, és hogyha visszaküldik az belépőt, akkor az rendben is van, hogyha utána ezt megfelelő nyomon követő lépések is követik, illetve az embernek a személyes helyzetéről, személyes biztonságáról utána gondolkodnak. Az a visszafogadási megállapodások általában csak administratív eszközöknek tekinthetők, úgyhogy a visszafogadási megállapodás magában nem jelent emberi jogtiprást, megsértést, és valóban vannak bizonyos záradékok és bizonyos biztonsági intézkedések ezeken belül, de ezek nem megfelelőek. Ezeknek a végrehajtása sem megfelelő általában, Úgyhogy ez az, ami általában emberi jogokra tekint, emberi jogok szempontjából nem elfogadható helyzetet teremt. A semlegességük arra alapul, hogy a visszatérítési folyamat igazságos, és mindenki minden ezzel kapcsolatos intézkedést betart, de a múltban sajnos nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy nem erről van szó. Nagyon sok nagyon sok emberi jog sértés történik a visszatérítési folyamatok alatt, sőt, nagyon sokszor a visszatérített menekültek életét is fenyegeti az a helyzet, amelybe aztán kerülnek. Kasszarin úr már nagyon sok ezzel kapcsolatos aggodalmat megemlített, úgyhogy ezeket én nem fogom megismételni, inkább arra koncentrálnék, hogy a menekültügyi eljáráshoz milyen hozzáférésük van a menekülteknek, és hogy mit jelent a biztonságos harmadik ország esete. A visszafogadási megállapodás alkalmazása például akkor jelentett problémát, hogyha a menekültnek nem adtak lehetőséget igazságos menekültügyi eljárásra. Nagyon sokszor egyszerűen nem veszik jegyzékbe a menekülteket a határnál, nem kapják meg a megfelelő információt arról, hogy hogy lehet menedékjogot kérni, és egy sor Európa külsőn határán fekvő határállomásnál vannak ezzel kapcsolatban problémák. Nemrég hallottunk arról, hogy a lengyel-belarusz határon, a magyar-ukrán, illetve a magyar-szerb határon, valamint a görög-török határon is léteznek ilyesfajta problémák. Ezek mind olyan országok, tehát Ukrajna, Szerbia olyan ország, amelyel Európai, az Európai Uniónak van visszafogadási megállapodása, Belarusszal és Törökországgal pedig készülőben van egy hasonló megállapodás. A tavalyi jelentés alapján, amelyet a Magyar Helsinki Bizottságtól kaptunk, azt hallottuk, hogy a, hogy a menek, menedékkérőket a menedékjogi eljárás biztosítása nélkül visszautasították a határól, és annak ellenére, hogy a magyar rendőrség, határőrség állította, hogy minden, minden követelménynek megfeleltek az eljárások, Van, voltak olyan esetek, ahol kíséret nélkül gyermekeket utasítottak el, anélkül, hogy személyenként megtekintették volna az esetüket. Az elfogadhatósági eljárásokkal is probléma van, ugyanis a határoknál ez is nagyon lerövidítheti az eljárásokat. Montenegróval, Szerbiával és Oroszországgal vannak ilyen gyors, gyorsasági eljárások, sürgősségi eljárások érvényben a visszafogadási megalapodásokra való tekintettel, és ez azt eredményezi, hogy négy, néhány nap alatt eldől az itt illető helyzete, eközben nem kap jogorvoslatot, nem kap információt, nem bocsátanak a rendelkezésre ügyvédet, tehát teljesen lehetetlen helyzetbe kerül. Nagyon sok visszafogadási megállapodás a harmadik országbeli állampolgárok visszatérítését is lehetővé teszi, tehát tulajdonképpen olyan országba térítenek vissza embereket, ahol, ahonnan ők nem is származnak. A, ez az har, biztonságos harmadik ország, illetve az első menedék országa elvének alkalmazása miatt történhet meg, ugyanis a harmadik ország, biztonságos harmadik ország elve azt jelenti, hogy ha valaki, aki ugye nem abból az országból származik, ahová vissza akarják téríteni, de keresztül ment azon az országon, és az életét nem fenyegeti a veszély, amennyiben visszaküldik oda, akkor visszaküldhető ebbe az országba. Sajnos nagyon sok, nagyon sok tapasztalat azt mutatja, hogy hogy ez problémákat okoz, nagyon alacsony az, e, ezeknek az embereknek az emberi jogai elismerésének a lehetősége. Tehát kiderül, hogy az az ország, amelyet biztos harmadik országnak tartottak, valójában nem biztonságos. Ezért nagyon fontos lenne, hogy minden helyzetben a személy konkrét helyzetét vizsgálják meg, mert hiába garantál a törvény visszatérítési lehetőséget, ha aztán az a konkrét személy esetében nem alkalmazható magukban a harmadik országokban is vannak emberi jogsértések, és ez aztán azt eredményezheti, hogy sorozatos visszaküldések jönnek létre, ahol az egyik ország egy másik, majd egy harmadik országban ugy, ugy, ugyanúgy visszaküldi az illetőt, aki végül is egy olyan országba kerülhet, ahol már fenyegeti veszély az életét. Ez visszafordíthatatlan, beláthatatlan körül, köve, következményekkel járhat a menekültekre, illetve a menedékkérőkre, és Például megemlíteném, hogy előfordult az is Ukrajnába, Ukrajnában, hogy akár egy évre is letartóztathatták az illetőt illegális határátlépés miatt nincsen megfelelő hozzáférés az eljárásokhoz, nincsen nagyon sok országban megfelelő menekültügyi rendszer, például Ukrajnában sem, és az ENSZ emberi jogi szervei ezért felszólítják az államokat, hogy Ukrajnába, mint harmadik országba, biztonságos harmadik országba ne küldjenek vissza menedékkérőket. A Törökországgal folytatott tárgyalások szempontjából is fontos ez az eset. Egy olyan megállapodás jött létre, olyan visszafogadási megállapodás, amikor, ami akkor jött létre, amikor még török menekültügyi rendszer nem is alakult ki. És ezért az UNCHR ren keresztül lehetett csak a menekült jogot kapni. A megfelelő jogszabály még nincsen, még nem a Törökországba, és majd, hogyha elkészül, akkor is még sokat kell várni az megvalósulására, illetve az alkalmazására. A harmadik országban nagyon sokszor az a helyzet, hogy nem kap menekült jogot az illető, és akkor onnan visszaküldik majd az származási országába. Például előfordult egy olyan dolog, hogy valaki, aki orosz nemzetiségű, Csecsen földről Ukrajnába ö, került, majd onnan visszakerült Oroszországba, vagy Szerbiából Montenegróba, és onnan Görögországba ö, küldtek vissza egy életőt. Tehát azt a következtetést vonthatjuk le, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása mindig elsődleges követelmény, amikor egy országgal visszafogadási megállapodást kötünk. És úgy gondolom, hogy ha életbe is lép egy ilyen megállapodás, akkor mindig kell, hogy legyen egy felfüggesztési mechanizmus, egy felfüggesztési záradék, amelynek értelmében, hogyha emberi jog sértés következik be az országba, akkor fel lehessen függeszteni a visszaküldéseket úgyhogy sajnos nagyon sok jogsértést követnek el. Nem is tudjuk igazából a számokat, mert nagyon kis számú az ellenőrzés, és nagyon kevés ilyen esetet jelentenek be. Az ellenőrzés kérdéséről már beszéltek, az előttem szólok úgy, hogy én ezt nem is említeném meg. Mindenképpen fontos egy hatékony és független megfigyelési rendszer kialakítása, ennek az átláthatósága fontos, és reméljük, hogy az IOM kísérleti projektje majd egy ilyen projekt lesz, amely segíti ennek a rendszernek a kialakítását. Ebbe bevonjuk a civil szervezeteket is. Remélem, hogy a kísérleti stádium után majd egy valódi, hatékony projekté alakulhat át, és rendszeres használatot eredményezhet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a jelenlegi emberi jogi jogszabályok kialakítása során nagyon fontos azoknak alkalmazása akkor is, amikor a harmadik országokkal visszafogadási megállapodásokat kötünk. Az Európai Bizottság a visszafogadási megállapodásokat 2011-ben felül, felülvizsgálta, és nagyon jó ajánlásokat élt, viszont sajnos nagyon kevés ajánlást vettek a szívükre, nagyon kevés ajánlást dolgoztak be az ezt követően megállapított, illetve kialakított megállapodásokba. Mint ahogy mondtam, a visszaküldés visszafordíthatatlan, beláthatatlan következményekre járhat következményekkel járhat az emberek számára. Soha nem lehet senkit olyan országba visszaküldeni, ahol az életét veszély fenyegeti. A tagállamok felelőssége nem áll meg a határoknál. És úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek is az a feladata, hogy a tagállamokat emlékeztesse erre, és követelje a megfelelően hatékony ellenőrzés kialakítását. David. Eh, Köszönöm szépen, Szapjósz David asszony, és most az első eszmecsere érdekében úgy gondolom, hogy a IES eh, információs irodája következik, viszont itt van közöttünk a, az Európai Bizottságtól Nils Kormán, az, nem, Kormán úr, a Mrs. azt asszonyságot otthon hagytam, de hogyha megengedi, akkor reagálok. Nils Coleman vagyok, és a DG Home-on, tehát a belföldi főigazgatósággal dolgozom. Mi vagyunk a felelősek a az Európai Unió visszafogadási egyezményeinek a végrehajtását. Természetesen a szolgálatok nagyon szívesen adtak volna egy tájékoztatást, hogyha meghívást kaptak volna és beszámoltak volna a politikánkról, ami nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, és különösen az Európai Parlamenttel folytatott vitát követően Pakisztánnal való kap... De én is kétségtelenül tudok egy áttekintést adni a bizottság nagyon komolyan veszi a potenciális hatását az Európai Unió visszafogadási egyezményeinek, az emberi jogokra meglehetősen részletesen tanul, értékelték ezt 2011-ben, ezt a bizottság készítette annak idején, és egy közlemény is született ennek kapcsán, amikor a bizottság számos nagyon fontos ajánlást is tett. A jogi keret a visszafogadáshoz és az emberi jogok védelme szerintem nagyon világos, fontos hangsúlyozni, hogy a visszafogadási egyezmények semmiképpen sem mentesíti a szerződő feleket a nemzetközi kötelezettségeik alól, sőt, ellenkezőleg az egyezmény az ismételten megfogal, megfogalmazza a Genfi menekült egyezményből származó kötelezettségeket, vagy az egyéb emberjogi egyezményekből senki sem fordítható vissza, hogyha ez részére veszélyt jelent, vagy egyéb joga is sérülhetnek a kiutasítással. A visszafordítási irányelv is erről szól, és alkalmazandó minden olyan személyre, aki visszafogadási egyezmény hatája alá kerül azt is látni kell, hogy különbség van egyfelől a jogi keret és a gyakorlat és a mindennapi gyakorlat között, ezért 2011-es megvizsgálatból ez kitűnt, és ezért a bizottság számos javaslatot tett további kiegészítő intézkedésekre. Az egyik ilyen, ami megjelenik a legutóbbi visszafogadási egyezményben, amit ehhez a parlament hozzájárult a, a Örményországgal való egyezményhez, amiről, ha minden igaz, akkor november, október 9-én kerül majd megszavazásra. Az Európai Unió újabb rendelkezéseket is beépített ebbe az egyezménybe. Van egy külön cikk, amelyik azt biztosítja, hogy a szerződő felek az emberi jogok védelmével nyomon követhessék a visszafogadási időszakban, illetve azt követően és van egy rendelkezés, amelyik pedig előtérbe helyezi az önkéntes visszatérést, és bevezet egy új elemet, ez pedig a az egyezmény felfüggesztésének lehetősége, amennyiben ez szükséges vagy helyén való. Továbbá a bizottság figye, folytat egy nyomonkövetést, és remélhetőleg ez a kísérleti projekt ez hamarosan beindul. Ukrajnában és Pakisztánban kerül először bevezetésre, hogy ez már elhangzott. Három évig fog tartani, és a szándék az az, hogy egy nagyon átlátható projekt legyen, és a civil társadalom bevonásával, valamint a UNHCR eh, együttműködésével együtt történjen ez. Természetesen a bizottság le fogja vonni a következtetéseket, annak is, hogy mennyiben kivitelezhető és gyakorlati szempontból mennyire megvalósítható ez a nyomonkövetés ez a nyomonkövetési eh, megoldás, ez eh, még ráépül arra, ami már amúgy is benne van a visszafogadási bizottságok feladataiban. Még gyorsan mondok néhet a harmadik ország visszafogadásával kapcsolatban, illetve olyan személy esetében, amelyik egyik szerződő partnernek sem állampolgára. Nagyon sokáig ez volt az egyik fő aggodalom emberjogi védelem szempontjából. A gyakorlat, ez a követelezettség általában nagyon ritkán alkalmazzák a tagállamok általában, amennyire csak lehetséges a származási országba való visszatérést szorgalmazzák gyorsított eljárással alkalmaznak, de, de nagyon kevés az olyan, amikor a harmadik országbeli állampolgárt tranzitországba fogadtatják vissza. Itt is várhatóak javítások, és a bizottság ezzel kapcsolatban is tett javaslatokat. Reméljük, hogy itt javulni fog a helyzet a közeljövőben, de további elemekre van szükségünk általában a visszafogadásról, de különösen amikor harmadik ország állampolgárai tranzitországban fogadják vissza. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és akkor most további vitára adok lehetőséget. A ö, Mac Billernek átadom a szót, hogy esetleg kérdéseket tegyen fel. Mi a saját bizottságunkban ugye nagyon sokszor nem foglalkozunk ezen kérdésekkel, és nem vagyunk szakértők. Én is nagyon sajnálom, hogy senki sincsen itt a külszolgálattól, mert ahogy Casalino professzor elmondta, hozzáadott érdéket képviselt volna az, hogyha a külszolgálat is ezen kérdésekkel foglalkozik, különösen Észak-Afrika tekintetében. Nekem is van egy kérdésem önhöz is, és remélem, hogy helyén való a kérdésem. Nem vagyok szakértő, mint mondtam. Van egy közös visszafogadási bizottság, amely technikai kérdésekkel foglalkozik, és most önöktől hallottam, és valamennyi hozzászólótól, hogy nagy, sokkal több független nyomonkövetésre van szükség. Véleménye szerint hogyan kellene, hogy ez a nyomonkövetés kinézzen, és ez vajon már működik így a visszafogadási bizottságokkal, vagy ennél függetlenebb jelentésekre van szükség? nem akarok előítéleteket megfogalmazni, de úgy gondolom, hogy a múltból való tanulás az csak akkor lehetséges, hogyha független, világos civil szervezeti dokumentáció áll rendelkezésre azokról, akiket visszaküldött az európai rendszer. De úgy emlékszem, hogy egy olaszországi esetben volt, hogy valakit visszaküldtek Libiába, és utána kínzással anya lett. És csak a civil szervezetektől lehetett ezt megtudni, és aztán sikerült az ügyet a Strasburgi Bíróság elé vinni, ahol megfelelő döntés született. Hallottuk ezt a DG Home-tól is, hogy szükséges bizonyos óvintézkedések, ez nek van gyakorlati szerepe, de jó lenne önöktől is hallani, hogy hogyan java, javíthatnánk a nyomonkövetést. Ugyan, aztán azt mondták, hogy Szerbia nem biztonságos ország. A delegációt küldtünk Szerbiába mindenféle emberjogi kérdésekkel kapcsolatban, és talán meg kellene ezt a kérdést is vizsgálni, hogy például a menekült jogi eljárás hogyan néz ki, illetve hogyan fejlődött. Említette, hogy a kritériumok a visszafogadáshoz finomításra szük, szorulnak, jól értettem? Tehát legalábbis frissíteni kell, mert 2002-es kritériumok vannak és a Lisszaboni szerződés követően itt az idő, hogy ezeket is átdolgozzuk. Majd pedig Strammasszonytól kérdezném, ugyancsak a nyomon követéssel kapcsolatban említette a kísérleti projektet, amit terveznek. Vannak már konkrét esetek, amikor emberek bírósághoz fordultak, mert megsértették az emberi jogaikat, miután visszaküldtek egy harmadik országba, vagy ö, származási országukba? Esetleg szedjék össze a kérdéseket, és akkor úgy tudnak válaszolni. És az ekrénektől kérdezem, ugye azt mondja, hogy egy sokkal erősebb emberjogi védelem kellene visszafogadások esetében, jó menekültügyi törvények, eljárások az adott országokban, és hivatkoznak a nyomonkövetési mechanizmusokra is. Vannak-e további kritériumaik is, például milyen eseteket kell, milyen esetben kell például a visszafogadási egyezményeket felfüggeszteni. Ugye itt hallottam a főigazgatóságtól is, de milyen típusú helyzet az, amikor felfüggesztést kell alkalmazni az egyezmény vonatkozásában. Köszönöm. Order. Köszönöm szépen, hogy most akkor azt javasolnám, hogy a panel résztvevői körülbelül olyan sorrendben reagáljanak, ahogy, ahogy Lokpiller asszony föltette a kérdéseit. Ugyanakkor tudom, hogy Romero López asszony is szeretne kérdést feltenni, neki megadom a szót, de hogyha valaki szeretne majd még hozzászólni, illetve kérdést feltenni, akkor ő is emelje fel a kezét. Először most López asszony. Köszönöm, elnök úr. Igen, Köszönetet szeretnék mondani az előadóknak az információkért, amit kaptunk tőlük, ezekről a visszafogadási megállapodásokról, és mivel, hogy itt van a bizottság, hogyha megtudhatnánk mélyebben, milyen körülmények között alkalmazzák a gyakorlatban a visszafogadási politikát. Ugyanis a visszairányítási irányelvet lehet, hogy más országokban másképpen értelmezik, és a gyakorlatban alkalmazzák. A az időszakokat, a feltételeket, az internálásra, azok mások és mások a különböző országokban, az Európai Unióban. A 2011-es bizottsági tanulmány, amely arról azt mondja, hogy újra kellene venni egyes aspektusait ezeknek az irányel, ennek az irányelvnek, ez alapján úgy gondoljuk, hogy ez az eltérő értelmezés nem elfogadható az Európai Unión belül. A résztvevőktől szeretném megkérdezni, illetve a bizottságtól, hogy ennek köszönhető ez a rendkívül nagy eltérés az internálás időszakok között a különböző országokban azok számára, akik menekülti státuszt kérnek, vagy az illegális bevándorlóknak, és eh, milyen módszerek, milyen lehetőségek vannak arra, hogy az illegális gyakorlatokat feljelentsék, bejelentsék a különböző országokban. Hogyha önöknek van erről valamilyen információ, akkor kérem osszák meg nekünk annak érdekében, hogy emberi módon tudjuk kezelni azokat az embereket, akik nem büntényt követtek el, hanem valamilyen adminisztratívok folytán oda kerültek. Van még hozzászóló? Igen, Oka úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kukán úrról van szó. Nagyon eh, amatőr kérdést tennék föl, egy naív kérdést. Eh, igaz, hogy elnök asszony nagyon eh, logikusan megmagyarázta a helyzetet, de azért elmondanám, hogy ketten is kijelentették, hogy Szerbia nem biztonságos ország. Engem ez nagyon meglepet. Megmagyaráznák egészen egyszerű kifejezésekkel. Ugye Két évvel ezelőtt lépett életbe a vízummentesség a nyugat-balkáni országokkal, úgyhogy vízum nélkül látogathatják meg a Schengeni területet. Hát akkor most nem biztonságos ország, még sem Szerbia, akkor a Szerbiából érkezők politikai menedékjogot kérhetnek? Én ezt nem értem. Kérem szépen magyarázzák meg. Elnök. Oké, okay, tehát akkor Először Kolmen úrnak adnám meg a szót a bizottság képviseletésében, Romero López asszony kérdésére válaszolhatna. Én nem vagyok igazából szakértője a kérdésnek, úgyhogy Manfred kollégámnak adom át a szót. Jó napot kívánok! Kérdéséből, mármint abból, hogy a visszaküldés szabályai és eljárása miért nem harmonizáltak még az Európai Unió államaiban, azt szűrtem le, hogy önnek ez a legfontosabb probléma. Tulajdonképpen a visszaküldésről szóló irányelvnek pontosan az a lényege, hogy vannak még különbségek a letartóztatást illetően nagyon világos körülményeket és követelményeket fektettünk le. A tárgyalások során nehéz volt beépíteni e- ezeket a garanciákat a már jelenleg is létező jogszabályokba. A tagállamoknak el kellett fogadniuk, hogy a fogvatartás egyszerűen legutolsó eszközként vethető csak be, még nem teljesen harmonizáltak a fogvatartással kapcsolatos rendszerek és a fogvatartás hosszának ideje, idejének a hossza, de azért úgy gondolom, hogy amit eddig elértünk, már az is nagyon jó irányba vezeti a folyamatot. a visszaküldésről szóló irányelv átültetésének értékelése jelenleg folyik, és nagyon komolyan részleteiben nézzük meg az átültetés folyamatát, hogyha vannak olyan esetek, amelyeknél jogos bizonyos kényelmetlen kérdéseket feltenni az országoknak, akkor ezt meg fogjuk tenni. Elnök, jó, akkor most térjük vissza a pódiumon ülőkhöz, hiszen nekik is több kérdést tett fel Lokpiller asszony. Akkor ideje, hogy egy második hozzászólási fordulót indítsunk. Először Casarino úr szól, majd és utána a többi. Vagy Srám, Srámasszony szeretne először? Jó, akkor Srámasszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Két kérdésre szeretnék válaszolni, amit Lokbiller asszony tett föl. Az egyik, arról szólt, hogy a közös visszaküldési bizottságok mit tudnának még tenni, javítani a munkájukon, hogy mit, mit lehetne, hogy lehetne javítani a megfigyelésen. Úgy gondolom, hogy ezek a bizottságok az Európai Unió és a visszafogadó ország közös szervei, ezért ezek nem lehetnek függetlenek. Ugye két oldal képviselőiből tevődnek össze. Ezért lenne arra szükség, hogy nemzeti közi szervezetek vagy civil szervezetek is végezhessék technikai szinten ezeknek a bizottságoknak a megfigyelését. Hiszen szükséges, hogy valaki ellenőrizze, hogy a visszafogadás után hogy alakul az illető sorsa. A másik kérdés, amit föltett Lokbiller asszony, az az, hogy milyen olyan ö, példákat tudok mondani, ahol az ellenőrzések emberi jogi problémákat tártak fel. Én Ukrajnában is tevékenykedem, és a UNICEF és az ekre együttműködésében kifejlesztettünk néhány évvel ezelőtt egy eszközt, egy megfigyelési mechanizmust, amely a jogokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférését vizsgálja a menekült menedékkérőknek. És itt az Európai Unió hozzájárulását is vizsgáljuk. Egyrészt azt tapasztaltuk, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik kértek menedéket egy Európai Uniós tagállamban, de nem kaptak lehetőséget. Ukrajna viszont megtagadta nekik az, e, az eljárást, mivel elvileg lett volna lehetőségük az Európai Unióban is menedéket kérni. Aztán inkább általánosabb, alapvető jogokra vonatkozó dolgok, mint például a jogi tanácsadás, a tolmács biztosítása, a különböző meghallgatásokon való jelenlét, stb. Tehát az információ szolgáltatás kérdése is fölmerült, de nagyon sokat elértünk ezen a területen. Például az, e, a civil szervezetek most már beléphetnek a fogvatartási intézményekbe, ahol ezeket a menekülteket fogvatartják, úgyhogy bizonyos eredményeket azért értünk már el. Köszönöm. Elnök. nem Kassarino úr. Jó, akkor minden kérdésre megpróbálok válaszolni. Először is a közös visszafogadási bizottság. Minden visszafogadási megállapodáshoz külön bizottság tartozik, amely, amelynek ö, a harmadik országgal, országért felelős résztvevői vannak, az Európai Bizottságtól is vannak résztvevői, és az adott ország képviselői is, az, illetve az adott országok képviselői is szerepelnek benne, amelyek ö, aláírói ennek az egyezménynek. Azt is tudnunk kell, hogy nem minden tagállam működik együtt egy harmadik országgal bilaterális alapon és nincs minden ilyen megállapodásnak végrehajtási jegyzőkönyve, végrehajtási mechanizmusa. Úgyhogy ez nem egy magától értetődő mechanizmus. Az így is lehetséges az együttműködés, amíg az Európai Uniós rendelkezéseknek megfelel. És ebből az következik, hogy van olyan tagállam, ahol egyszerre nincsenek végrehajtási intézkedéseknek. Hogyha vannak ilyenek, akkor akkor minden világos. Akkor tudjuk, hogy milyen vonalak mentén folyik a megállapod, az, az együttműködés. De hogyha nincsen, akkor ott gondok merülhetnek föl. És pontosan ezek azok a visszafogadási megállapodások, ahol problémák vannak. Még egy dolog, a Lisszaboni szerződés életbe lépése óta az Európai Parlament kompetenciái megnőttek. A rendes jogalkotási folyamaton keresztül gyakorolt hatása sokkal nagyobb, tehát az Európai Parlamentnek véleményem szerint kulcsfontosságú szerepe van, vagy kellene, hogy legyen a közös visszafogadási bizottságok tevékenységének ellenőrzésében. Ezt én már 2010-es nyilatkozatomban is megemlítettem. Remélem, hogy előbb-utóbb majd sikerül ezt el is érni. Nagyon bosszantó ez a helyzet, mert a Lisszaboni szerződés értelmében erre tényleg van lehetőség. Vannak olyan kritériumok, amelyek mentén meg lehet állapítani, hogy milyen együttműködési, visszafogadási megállapodást kell kötni, melyik egy-egy adott harmadik országgal, és itt igenis az Európai Parlament véleményét is szempontba, szem előtt kell tartani. Szerbiáról. Nem. Nem, Szerbia nem biztonságos harmadik ország, legalábbis akkor nem, hogyha egy olyan jelentésre gondolok, amelyet az UNCHR 2012-ben készített. Úgy gondolom, hogy az értékelések és a jelentések, amelyeket az UNHCR készít, nagyon komoly jelentések, vagyis lehet alapozni az ő jelentéseikre, és ezeknek alapján a politika résztvevői alakíthatják, változtathatják a saját meggyőződésüket. Hadd utaljak még az Európai Unió egyik irányelvére, amely 2005-ben készült, mégpedig arról az eljárásról szól, amely a menekült státusz megadásához kapcsolódik a hetes cikkhez alapján. Nagyon világ, a het, ennek a hetedik, hetedik cikke nagyon világosan meghatározza, hogy mit értünk harmad, biztonságos harmadik ország alatt. Én el is tudom küldeni önnek ezt a dokumentumot. Nagyon világosan kifejeződésre jutott, hogy valamelyik ország mikor tekintető biztonságos országnak. Akkor önnek adom meg a szót. Az első kérdés az a felfüggesztési száradékkal volt kapcsolatos. Először úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdés ez, és szerepelt az ajánlásokban is, amit a bizottság fogalmazott meg, hogyha nincsen egy megállapodásban azonnal több, mint hogy az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, és már hogyha benne vannak a felsorolása azoknak az egyezményeknek és jogoknak, amit tiszteletben kell tartani, ez már valami, de ha az adott országban nincsen megfelelő rendszer, például ezt hallottuk, hogy Szerbiában, vagy Ukrajnában, vagy Pakisztánban, sőt Törökországban is ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a nincsen felfüggesztési záradék, és ezt nem alkalmazzák, akkor ebből mindenféle jogsértések következhetnek. Például, hogy hogyha a visszatérésüket követően fogvatartásban, fogvatartást kell elszenvedjenek ezek a személyek egyes esetekben hosszú ideig. Ez mindenképpen megsérti az Európai Emberjogi Egyezményt hogyha rossz bánásmódban részesülnek, hogyha a körülmények az adott országban annyira rosszak, hogy rossz bánásmódot kell elszenvedniük, akkor ugye Görögország, Belgium esetében is láttuk ezt. Ott a bíróság mondta ki, hogy például Görögországban, ahogy bántak, az miért minősült rossz bánásmódnak. Például valamennyire enyhítették a hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek a rossz bánásmód elkerülését, de ilyen esetekben az egyezményt fel kell függeszteni. Hogyha vannak olyan jelentések, hogy Ukrajna nem tartja tiszteletben a harmadik országbeli állampolgárok jogait, akkor nem szabad, hogy visszafogadási egyezményt velük alkalmazza, alkalmazzanak vagy a biztonságos ország kérdésére is szeretnék rátérni. Természetesen itt jogi értelemben vett biztonságos ország országról beszélünk. Igen, Szerbia nem biztonságos ország a menedékkeresők számára, saját állampolgáraira, emellett még lehet biztonságos. Egyébként szerbek kérnek menedékjogot, mert szükségük van a védelemre, mert saját hazájukban őket üldözik, előfordulna, vannak ilyen esetek. Az első menekültügyi eljárás azzal foglalkozott, hogy az Európai Uniónak kell, hogy legyen egy listája a biztonságos származási országokról, de sosem sikerült megállapodni ebben a listában. Tehát az, hogy ki mit tekint egy biztonságos országnak, az még az uniós tagállamok között sem talált egyhangú megfogalmazásra. Szerbia esetében ez pedig az egyén függő is, hogy kinek mi a biztonságos. Szerbiával kapcsolatban úgy gondolom a közelmúltban megjelent egy jelentésünk, és ezt feltettük a, az internetre is, ahol menedékkeresők és menekültek számolnak be a helyzetükről. Például ott volt egy afgán hölgy, aki Magyarországra menekült, ahol aztán végül kapott védelmet, illetve visszaküldték Szerbiába, és a határon áttették télen, gyakorlatilag átrakták a hóban, eh, miközben meglehetősen fiatal, és megint visszamett Magyarországra, és végül itt be tudta nyújtani a menekült kérelmét, és meg is kapta a státuszt. Eh, Szerbiában egyszerűen képtelen volt érvényesíteni, vagy elindítani a menekült ügyi eljárást. Nem látok senkit, aki még szót szeretne kérni, szervezetektől sem, illetve az érdeklődők részéről sem. Hogyha senki nem kér szót, akkor úgy gondolom, hogy kimerítettük a témát, és a zárszóhoz érkeztünk. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, itt van a három paneltagunk, akiket meghallgattunk. A Vakmiller úrnak, asszonynak megadom a szót, hogy zárja a szülésüket. Egy szép idézettel szeretném zárni. Együtt vezettük le ezt a meghallgatást, és az Emberi Jogi Bizottság részéről úgy gondolom, hogy jó azt hallani az IOM-től, hogy lesz egy kísérleti projektjük, de hogy az elején is elmondtam, hogy fontos a Stockholmi program középtávú felülvizsgálatához előkészíteni az anyagot. És mit is mond ez? a visszafogadási bizottságokkal kapcsolatban, amiről Kassarino professzor is szólt, felkérjük a bizottságot, hogy tegye lehetővé, nem csak a parlament, hanem nemzetközi szervezetek, civil szervezetek, eh, európai parlamenti képviselők vegyenek részt a eh, közös visszafogadási bizottságokban, és a bizottságok pedig tegyék lehetővé, hogy a parlamentek eh, hozzáférjenek a bizottsági anyagokhoz. Tehát reméljük, hogy a Libeszak bizottság és más bizottságok is, és a politikai ö, frakciók többsége meg fog állapodni egy ilyen ajánlásban. Ez minden kétség nélkül segítene a közös visszafogadási bizottságok munkájában, mert amit itt hallottunk, amit az elejét most a végén ismertetett, nagyon sokszor olyan típusú politika, amikor a menekülteket ugye visszaköltik és egyszerűen felháborító eljárások. A politikai csak a mm, többségi politikai pártok képesek ezeken változtatni, hogyha egy eh, migráns vagy egy menekült nek sikerül találni valakit a többségből, aki őt támogatja. Tehát sajnos én például véleményem szerint azonban nincs igazán emberi jog által vezérelt menekült politikánk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és még egyszer köszönöm, hogy közös vitát tarthattunk. Nagyon nagy öröm és kiváltság volt számunkra, és köszönöm mindenkinek a részvételét. Köszönöm. So those colleagues for um, From Troa, I have to... A DROA tagjait emlékeztetném arról, hogy holnap másik teremben lesz a szakbizottsági ülés. A, a 3G3-as teremben kezdődik a munka majd az Iránnal kapcsolatos meghallgatással.